welcome to everybody. Uh, thank you for being here. Um, no, akkor ha mindenki itt van, akkor köszöntjük körünkben az Erasmus Plus végrehajtásáról szóló jelentés előadóját, Milán Zvert, és köszöntjük a szakértőket is, akik a tanulmányon dolgoznak. A B politikai osztály adott erre megbízást, Buppe és Tonen urakat. Olaszul fogom folytatni, úgyhogy ha megtennék, hogy felteszik a felhallgatóikat, akkor az öné bal oldalon található, és a kettes csatorna lesz az angol. Megtanulták? Eh, Tehát akkor megkezdjük az délutáni ülést. Ma délután elkezdjük az el, egy első ezmecserét a végrehajtási jelentésről, az Erasmus Plus-ról. Ez egy nagyon fontos program az Európai Unióban a fiatalság, oktatás és sport tekintetében. Önök tudják nagyon jól, hogy ezt először hajtják végre, ezt a parlamenti döntés, az elnök konferenciájának és az e parlamenti elnökségnek a döntését. Nevezetesen az, hogy elindítjuk azt a folyamatot, ami a jövő évben fog kiteljesedni a midterm evaluation-nal a 2017 közepén, a parlament megelőzi ezt az értékelést két oknál fogva. Egyrészt azért, mert a parlament jelentősebb szerep kört kapott, ami az ellenőrzéseket illeti és a nyomonkövetést illeti. A másik az az, hogy nagyon hasznos lesz az ilyen jellegű ellenőrzés, annak érdekében, hogy előre tudtunk a bizottságnak javasolni eh, javaslatokat, illetve gondolatokat, ötleteket, hogy már ők elkezdjenek minél hamarabb gondolkodni az esetleges módosításokon, amiket be kell vezetni a programon 2020 után. Erasmus Plus eh, első benyomásokat az első tanulmánynak a címe, amelyet egy brüsszel intézmény dolgozott ki. A második tanulmány, amelyet az EPRS dolgozta ki az Európai Parlamentből, a bevált gyakorlatok cseréje az oktatásban és a fiatal fiatalsággal, fiatal ifjúsággal kapcsolatos kérdésekkel. Két szakértőnk van jelent, akik előadást fognak tartani. Nagyon fontos, hogy jelent vannak a, a nemzeti ügynökségek is Németországból, és Pieter Trassert, aki a, a Flandria ifjúsági ügynökségnek a képviseletében van itt. Most megadom a szót Czver kollégának a szót, hogy mondjon néhány bevezető szót. Parancsoljon! Hvala za Köszönöm szépen, elnök asszony. És köszönöm azt is, hogy biztosítani tudta, hogy elég sokan eljöttek a mai ülésre. Azt is köszönöm, hogy biztosítottak szlovén tolmácsolást a mai ülésre. Örömmel tölt el, hogy ezt a jelentést elő tudtam készíteni Lubacska kollégánőmmel és a többi képviselőtársammal, és biztos vagyok a felől, hogy más jelentések vonatkozásában is hasznos lesz ez a jelentés, amelyben az Erasmus Plus végrehajtását elemezni fogjuk. Örülök annak, hogy ma lehetőségünk nyílik beszélni erről a témáról. Én is nagyon támogatom az Erasmus Plus programot. Tudjuk, hogy 2014-ben állt fel ez a program, ami azt jelenti, hogy igazából nincs túlzott a sok adatunk még, ami alapján az elepzésünket el tudtuk készíteni. És messze menő következtetéseket vonhatnánk le. De annak, hogy nincs túl sok adatunk, az év végére több információ áll már rendelkezésünkre, mire elfogadásra kerül ez a jelentés. Ez a jelentés ennek ellenére is nagyon fontos. Különböző szereplőkkel vettem fel a kapcsolatot, és fent is fogom tartani velük a kapcsolatot. Ahogy az elnök asszony elmondta, vannak már tanulmányok, amelyek elkészültek a témában, ezek az első értékelő tanulmányok tulajdonképpen elgondolkodtatóak és gondolatkeltőek, amikor az Erasmus Plus programról és annak jövőjéről tanácskozunk. Metodológiai, módszertani szempontból azt gondolom, hogy nagyon jól megírt tanulmányokról van szó, ezért gondolom, hogy e tanulmányokból levezethető következtetések mindenképpen hasznosnak mondhatóak. A saját következtetéseink, amelyeket jelentésben fogunk majd ismertetni, is nagyon hasznosak lehetnek, amikor a jövőben nyomon követjük majd a program végrehajtását. A múlt év novemberében egy rendezményre került sor a gyakornokság témájában, egy konferenciát, és összehívtunk az Erasmus Plus-ról. Aztán vannak más rendezvények is a napi renden. Ez a mai, aztán egy második néppárti nyilvános meghallgatás, amelynek a témája inkább a fiatalságra fog majd koncentrálni. Az első meghallgatás, amit tavaly decemberben rendeztünk, inkább a formális oktatást helyezte a középpontjába. Decemberben Jubjánában, Szlovéniában Navracsics biztos úrral is volt egy konferencia. Tehát számos rendezvény volt már, lesz is majd, különböző szereplőkkel lehet ezeken a fórumokon találkozni és eszmét cserélni, sőt, információt is gyűjteni az ő tapasztalataikról a folyamat végrehajtása során. Mik az Erasmus Plus fő célkitűzése. Nyilván a kompetenciák előmozdítása, a foglalkoztatás előmozdítása, aztán a kompetenciák hiányának a kérdésének a feltárása és körüljárása. Fontos elem az egyszerűsítés és a különböző ágazatoknak az összekapcsolása is. Annak biztosítása, hogy mindenki bevonásra kerüljön. A szereplők azt mondták el nekünk, hogy nagyon sok a rendszerbeli probléma, hogy nagyon bonyolultak a jelentkezési procedúrák, és így tovább. Az Európai Bizottság is tudja azt, hogy sajnos a költségvetés pedig nem elegendő. Az Európai Bizottság természetesen igyekszik megoldani ezeket a problémákat a végrehajtás során, de a régi modellek attól tartok nem fenntarthatóak, nem fognak működni. Hiszem azt, hogy az alprogramoknak meg kellene őrizniük a saját azonosságukat, és ennél fogva a saját neveiket is. A Comenius, Grundvig, Leonardo, a Youth Action, azaz a cselekvő ifjúság, ezeket az elnevezéseket meg kellene tartani. Aztán az Európa 2020-as kezdeményezés, a képzések, a fiatalokat célző programok, a foglalkoztatás, ezek mind-mind fontos sarokkövei a programnak. Ugyanakkor más témákra is koncentrálnunk kell, mint például a migránsok. Hogyan tudjuk biztosítani azt, hogy ők is részesei legyenek a társadalmainknak. 15 nemzeti hatóság vesz részt az Erasmus Plus programban. És egészen eddig a pénzügyi eszközeinknek a 100%-át fel is használták a rendelkezésre álló alapokból. Ez azt jelenti, hogy nagyon hatékony és sikeresnek mondható a program. Az Erasmus Plus azonban nem élhet önálló életet, nem különülhet el az oktatási ágazattal, az üzleti, ipari, kereskedelmi, a piacsal, hogy úgy mondjam, ezekkel az ágazatokkal is együtt kell működnie. Létezik már egy ágazati kompetenciákat támogató koalíció, különböző formátumokban, amelyekkel a hálózatok teremtése megteremthető. Beszéltünk már korábban is az elveszett generációról, hiszen nagyon sok fiatalnak nincs munkája. Most már eljutottunk oda, hogy a fiatalok munkanélkülisége csökkent. És ez többek között az Erasmus Plus programnak is köszönhető. Bevezetőm végén szeretném elmondani, hogy az Erasmus Plus valóban egy sikertörténet, és ennek így is kellene maradnia. Köszönöm. Grazie, grazie kollega Zver. Köszönöm szépen, Szer kollega. Úgy gondolom, hogy nagyon érdekes lesz szakértőink előadása, és ez az első eszmecsere ezen a nagyon fontos jelentésen. Köszönöm szépen, akkor megadom önnek a szót. Parancsoljon, Becker úr! Köszönöm szépen. Remélem, hogy hallanak, ha nem, akkor kiabáljanak, és tudassák velem. Tíz percem van arra, hogy egy kis tanulmánynak az eredményeit mutassam be az Erasmus Plus program első éveinek eredményeiről, végrehajtásának, a tapasztalatairól, ami decentralizált fellépéseket takar, európai szakértők az európai oktatásban, oktatási programokban. Azt gondolom mindannyian tudják, hogy miről is van szó. Hogyha kicsit vadabb vizekre evezünk, és hol tartunk, akkor jelezzék ezt, és igyekszem akkor világosá tenni, hogy miről is van szó. A bevezetőben a módszerről fogok először beszélni. A legfontosabb megállapításokat tényleg csak fel fogom villantani, és aztán később majd egy kicsit a részletekre is kitérnék. Na nézzük akkor a bevezetőt és a módszertant. Ki végezte el a tanítványt? A Felsoktatási Együttműködési Szövetség április és június között végezte a munkáját az idén, tehát nagyon új. Maria Mitics itt van ma velünk, és Irena Ferenc ugyancsak. Mi volt a célkitűzésünk? Hát egyrészt az első tapasztalatokat kívántuk elemezni, előtte nyilván összegyűjteni, megfogni, és mivel a mandátumunkat az Európai Parlament határozta meg, a decentralizált fellépésekre koncentráltunk kizárólag, tehát amelyeket az úgynevezett nemzeti hatóságok hajtanak végre. Online kérdőívvel dolgoztunk, Európára kiterjesztve arra 61 ügynökségre, amelyről beszéltünk. Így vagy úgy, 40-től kaptunk válaszokat. Ez egyébként szenzáció magában is, hogy ilyen magas arányban kaptuk vissza, és Skype-on kérdeztük utána őket személyesen. Nézzük meg, akkor a következőkben, hogy miket is kérdeztünk. Hát a négy legnagyobb előnyről kérdeztük az érintetteket a program kapcsán, és mi a négy legnagyobb hiányosság. Több mint kétharmada a nemzeti hatóságoknak úgy találták, hogy az ágazatok közötti együttműködésben rejlő potenciál úgymond a legnagyobb plusz legalábbis hát a legtöbben ezt jelezték. Alá kell azonban húzni azt is, hogy itt egy potenciáról van szó, egy lehetőségről, mert majd, hogyha megyünk tovább, e, és több adatunk áll rendelkezésre, akkor hát egy kicsit módosul a kép. A második plusz az az, hogy a programnak az architektúrája, teljes szerkezete egy e, áramvonalasított e, struktúra. olyan alapon szerkesztettük össze, hogy kulcsfontosságú tevékenységek köré szerveződik. Aztán a, az egyszerűsített pénzügyi menedzsment, a harmadik pont, amit említettek, valamint megint csak potenciáról van szó, egy szélesebben értelmezett hatás, illetve az abban rejlő potenciál a tanács is a bizottsági programokra utalnék itt vissza. Nézzük akkor most a kihívásokat, a hiányosságokat. A limitált funkcionalitás, és ez egy kicsit eufémista megfogalmazás, az IT eszközök és azok száma. Túl sok az IT eszköz, de nem jól működnek. Aztán az administratív komplexitás és a bürokrácia, ez a következő, 75% nyilatkozott úgy, hogy bár a programértékelést a 80-as évek közepe óta én is nyomon követem, hogyha egyszerűsítősről van szó, egyszerűen még senkit nem tudtunk boldoggá tenni. Aztán projekt hátrányok, ami azt jelenti, hogy a bizottság nagy szerződéseket, nagy projekteket helyez előtérbe dat, szemben a kicsikkel, tehát a kicsik rovására. És a harmonizáció az egyes ágazatok között egy kicsit túl messzire ment, vannak, akik így vélekednek. Na most akkor egy kicsit nézzük meg mindezt részletesebben. Az ágazatok határokon túlnyúló együttműködésben rejlő potenciál. Nagyok voltak az elvárások ezzel a programmal kapcsolatban, mert empirikus alapon ezt várták. De hogyha konkrétan megkérdezzük, hogy mik voltak az elvárások és mik az eredmények, akkor igazából a korábbi programokhoz képest nem olyan nagy a különbség. 68% érzi úgy, hogy van valamelyest előrelépést az együttműködésben az ágazatok között, 8,6% szignifikáns előrelépést határozott meg, és hát az a 25,7% ami a maradék, azt gondolja, hogy egyáltalán semmilyen változás nem történt. Tehát nyilván nem egyik napról a másikra fog itt hatalmas változás történni, de ez tény. Aztán a, maga a definíció, hogy mi az ágazatokon átnyúló vagy ágazatok közötti együttműködés, ez a fogalom sem volt tiszta mindenki számára. Tehát az egyik fontos dolog, hogy, me, hogy megtörténje valóban ez az ágazatok közötti együttműködés, tehát ennek meg kell valósulnia. Következő, a program szabályoknak a szektorokon átnyúló áramvonalítás, áramvonalasítása. Az az új programmal járó elvárás, és ezt megelőzően is már heves vitát folytattak arra, hogy ez működhet-e a valóságban. A nemzeti hatóságok szintjén gyakorlatilag ez nem hozott a végfelhasználók korlátozásában változást, és az intézményi jelentkezők számára sem. Az EACA vonatkozásában sem, miközben ők egyébként nem is érintettek mindebben kik, ját, kik látják, hogy rosszabb lett, hát a, leg, a maguk a nemzeti hatóságok vélekednek úgy, hogy számukra most rosszabb a helyzet, és akik úgy gondolják, hogy felhasználó barátabbá vált, mindez azt a bizottság érzi. A fiatalok úgy gondolják, hogy túl sok a harmonizáció, túl sok az államvonalasítás, a streamlining, és az első évben gyakorlatilag a jelentkezőknek a 40%-a elveszett. Mi a ajánlásunk a e tekintetben? Ne legyen további harmonizáció. Jó volt, hogy eddig volt, de most inkább a konszolidáció fázisára kell ráerősíteni. Pénzügyi menedzsment. Ez mindig nagy kérdés. Minden program kapcsán, már az elejétől fegve az Erasmus, vagy a Comet a 80-as években – az általánydíjak és az egységes vagy egységnyi költségek bevezetése újdonságnak hatott. Ez nem volt így a korábbi programokban. És úgy tűnik, hogy a programnak a kedvezményzetjei számára ez pozitív. 50, közel 55 százalék úgy gondolja, hogy könnyebben elboldogulnak, 20% úgy nem érez különbséget, és 25,7%-a gondolja úgy, hogy a program kedvezményezettjei számára most több a tennivaló, több a munka. A nemzeti hatóságok számára úgy tűnik, hogy nincs nagy különbség, és ahogy itt a számokon látják, vannak, akik úgy gondolják, hogy sokkal nagyobb falatokkal kell megbirkózni. Tehát az, hogy könnyebbé tegyük az életet a pénzügyi menedzsment szempontjából, ezt a különböző auditok hozták, indították el, aztán az iránymutatásokkal kapcsolatos problémák, tehát ez egy pénzügyekkel kapcsolatos témakör. Az, hogy megfelelően van-e felvételezve költségvetési eszközökkel a program, 53 közel 3 azt mondta, hogy igen, majdnem itt a Brexitnél 48 közel 48 pont ennek az ellenkezőjét véleményét képviselte. Ha megnézzük a kusfontosságú fellépéseket és az ágazatokat, a KA2-t két, kétharmadnyian a megkérdezettek közül úgy gondolják, hogy nem elegendő pénzeszközzel rendelkezik, a ka 3 úgy gondolja, hogy megfelelően van kistafírozva pénzzel. Ez szinte kétharmad véleménye volt és a mobilitás vonatkozásában úgy tűnik, hogy 81% azt mondta, hogy nincs elegendő pénzeszköz, és a, az oktatásra sincs elegendő költségvetési eszköz. A nemzeti hatóságok többsége viszont úgy gondolta, hogy megfelelő a pénzeszközök rendelkezésre állása. Korábban pénzügyi menedzsmenthez sorolták ezeket az elemeket, de nagyfokú kritikai megjegyzések is érkeztek, mert vannak, akik úgy vélik, hogy nincs szükség általánydíjakra, úgyhogy a mi ajánlásunk ezzel kapcsolatban, és ez igazából nem a most elhangzott megállapításokon alapul, mert sokszor panaszkodtak arra, hogy a program egy részére megmaradtak pénzeszközök, miközben a program másik részénél meg nem volt elegendő pénzeszköz, de nem lehetett transferálni, átcsoportosítani ezeket a pénzeszközöket egyikből a másikba. A jelentkezők és a kedvezményekkel új típusú szervezeteket kívánt bevonni a program, és ezek az új szereplők NGO-k voltak, nem kormányzati szervezetek 47%-ban, aztán közintézmények és különböző vállalkozások. A nemzeti hatóságoknak a többsége azonban úgy gondolják, hogy sem nőtt, sem pedig csökkent ezeknek a szereplőknek az aránya. Az Erasmus Plus-t, és ezt már mondtam is korábban, úgy tűnik, hogy nagy projekteket kíván támogatni, a kicsiknek a robására, akik administratív szempontból nincsenek annyira felszerelve. Magas a versenyképesség, bizonyos fellépések kapcsán a KA2-ben, tehát ezek a kulcsfontosságú fellépések, és a stratégiai partnerségeknél az SP rövidítése látható itt, de 10% alatti az arány, a siker arány és azért ez eléggé veszélyes trend. Már majdnem végeztem. Nézzük akkor, kik a célközönség. Fontos, hogy ezt is megnézzük. Például a hátrányos helyzetűek, koncentrálnunk. Itt úgy tűnik, hogy a programok hatékonyságát tekintve a korábbi programokhoz képest nem hozott sok újdonságot vagy változás, különös tekintettel azokra, akinek valamilyen speciális igénye van. A kismértékben úgy gondolták a nemzeti hatóságok, hogy az Erasmus Plus egy kicsit jobban képes arra, hogy a korábbi programokhoz képest támogassa ezt a csoportot, ezt a célcsoportot. Az ajánlásunk az, hogy kisebb volumenű projekteket is érdemes támogatni. Egy másik adat a nemzeti hatóságok közötti együttműködés, akik végrehajtják a programokat. Tehát az EC és az EAC közötti együttműködés, tehát az Európai Bizottság. A fele a, megkér, a nemzeti hatóságoknak elégedett, vagy nagyon elégedett az Európai Bizottsággal való együttműködéssel, 30% sem nem elégedett, sem nem elégedetlen, és egy ötöd elégedetlen vagy nagyon elégedetlen. A legnagyobb elégedettségi arány egyébként a teljes portfóliójú nemzeti hatóság, azaz azok, akik minden ágazatot lefednek. Hogyha feltettük volna ezt a kérdést egy évvel ezelőtt, akkor valószínűleg még negatívabb eredmények születtek volna. Tehát itt azért van előrelépés, a kicsit rögös kezdés, döcögős kezdés után. Együttműködés a végrehajtó bizottság, a végrehajtó ügynökséggel, az EACL-val. Nem nagyon tetszik ez a megfogalmazás. Mindjárt, mindjárt végzek, elnök asszony. Tehát van együttműködés, és ennek ott is kell lennie, mert ugye ez a két szereplő a program különböző szintjein jelenik meg. De a nemzeti hatóságok azt mondták, hogy nagyobb szükség van az információ cserére, és az Erasmus Plus programnak is része, bár ők nem kezelik ezt a programot. Tehát egy kicsit formalizált, szisztematikusabb megközelítésre lenne szükség, amikor az ehch val együtt megvalósuló mm, együttműködésről van szó. Az IT eszközökre csak nagyon röviden, nagyon sok mindent alkalmazunk, nagyon sokan dolgoznak is ezen a problémán, úgyhogy röviden az az ajánlásunk, hogy a kevesebb néha több, azaz inkább kevesebb IT eszközt használjanak, de azt jól, és azok legyenek jobbak. A program nagy promóciót kapott az Európai Bizottság és a nemzeti hatóságok részéről, úgyhogy ez már oda vezetett, hogy akár frusztrációt is hozhat. Mert hogyha bizonyos fellépéseket vizsgálunk, amelyeket az egyes országok promótálnak, gondolok itt például a kreditalapú mobilitásra nem európai országokkal, akkor ez kontraproduktív is lehet. Tehát azt ajánljuk, hogy az Erasmus Plusnak a ki nem használt részeire koncentráljanak. És most szeretném megköszönni a türelmüket, hogy meghallgattak. És egy utolsó ajánlásom lenne még, amelyet igazából a nemzeti hatóságok fogalmaztak el, jó volt, hogy volt reform és változás, de kérem most már álljanak meg, nem kell több változás, csak a változás kedvéért. Köszönöm szépen. Thank you so much. Very, very interesting this study and compliments. Köszönjük szépen. A nagyon érdekes előadás, most pedig Viki Tunen. Úrnak adok szót 10 percre. So, ladies and gentlemen, my name is Juha Kettunen, and I come from... Kettunen, sorry. Ah. Kettunen a nevem, és Turkúból jövök a Turki Egyetemről, az alkalmazott eh, tudományoktól. Az Erasmus Plus projektekről fogok beszélni. Framework is rather simple and uh, it a helyzet egyébként nagyon egyszerű, és elmondhatom, hogy a projekteknek két dologra van szükségük. Az egyik pénzeszközökre, a másik pedig kompetenciákra és szakképzés, szakképzettségre. Akkor, hogyha ezek megvannak, akkor várhatunk el előrelépést, és a stratégiai partnerek, hogyha különböző szövetségek jönnek létre, az egyes ágazatok között, a kapacitások között, akkor lesz mindezeknek hatása, ezeknek a fellépéseknek. Uh, perspectives, impact funding activities, skills. Hogyan tudjuk finanszírozni mindezeket, hiszen ezek nagyon lényegesek a program végrehajtása szempontjából. A hatásokat illetően azt tudom elmondani, hogy a külső hatása ezeknek a felépéseknek növelhető azáltal, hogyha több szervezetet vonunk be a közvetítő szervezetek nélkül. Miért van ez? Hát azért, mert az innováció a program meg az egyik eh, célkitűzése. Az innováció pedig eh, erősíthető azáltal, hogy az Erasmus Plus programon belül azok a személyek, akik projekteket kép, készítenek elő, definiálják, hogy mit értenek innováció alatt, amit szeretnének támogatni a programon keresztül. Ugye a vállalatokban és a közférában már régóta támogatjuk az innovációt. Ami a finanszírozást illeti, ha vannak fontos politikai célkitűzések, akkor ezeknek a támogatása könnyebb. A multilingvalizmus az egyik ilyen témakör, ami politikai szempontból egy nagyon lényeges fellépés. Viszont nagyon sok a bürokrácia ezeknek a projekteknek a kapcsán, és ezeket eh, le kellene építeni annak érdekében, hogy tényleg a legfontosabb célkitűzésekre lehessen koncentrálni. Aztán az ösztöndíjak. Azt gondolom, hogy a résztvevők, szereplők és a felsőoktatási intézmények számára, akik részt vesznek a programban, nem nagyon profitábilisak ezek a projektek önmagukban. És ezért sajnos a programoknak a minősége sem annyira jó, hogyha nem tudnak annyit fizetni nekik, azaz ebből következően alacsonyabb képzettségű előadókat vagy professzorokat hívnak, akik elvállalják a munkát kevesebb fizetésért. Ami a fellépéseket illeti, a különböző struktúráknak és módszereknek a leírása, valamint azok hatása olyan dolog, amit mind-mind le kellene írni, definiálni kellene. És hát természetesen várjuk azt, hogy ezeknek a fellépéseknek legyen is hatása. Azaz, ezeknek a programoknak az eredménye utána az iparban is alkalmazható kellene, hogy legyen. A projekteknek a fenntarthatósága is javítható lenne, azáltal, hogyha meglévő struktúrákra támaszkodnánk, hálózatokra gondolok itt elsősorban, új állandó struktúrákat kellene felállítani, amelyek a projektek szolgálatába állíthatók. Tehát a projektek fenntarthatósága a projekt teljes életciklusára vonatkozóan egy nagyon fontos dolog. Kompetenciák és szakképzés, szakképesítés. Az Erasmus Plus program leírása egyértelműen kellene, hogy utaljon a különböző átláthatósági eszközökre és politikai keretre. És ezt azért mondom, mert sajnos nagyon sok programnál nem a legjobb ö, ö, személyzettel működik egy-egy program. A munka, tapasztalat, a publikációk száma, a pedagógiai kapacitás és a nemzetközi tapasztalat is egy nagyon fontos mérő lenne, ami ö, alapján is kritérium lenne, ami alapján választani lehetne az előadók közül. Nagyon sok szakértőt bevontunk már a programokba, itt is vannak ajánlásaink erre a témakörre vonatkozóan. A projekteknek az eredménye és annak elemzése azért lenne lényeges, hogy a kitűzött céloknak a megvalósulását tényleg nyomon tudjuk követni és mérni tudjuk. A projekt csoport egy tagja elmondta, hogy körülbelül 40%-a a pénzügyi eszközöknek gyakorlatilag adminisztrációra fordítódik, ami hát nem egy bölcs dolog. Itt az igazi, a projekteknek az igazi tartalmára kellene több pénzt fordítanunk. a felesleges bürokráciát, papírmunkát is le kellene csökkenteni, a végrehajtó és a nemzeti hatóságokkal való együttműködést pedig javítani. A nagyobb autonómia és az egyszerűbb szabályok is fontosak lennének. Aztán a projektek minőségét is javítani lehetne azáltal, hogy a jelentkezési folyamatot egyszerűsítenénk. Jelenleg jellemzően nincs elegendő idő a projektek előkészítésére. Nagyon sok olyan projekt van, illetve javaslat is, ami szinte párhuzamosan fut. Úgyhogy, ha több időnk lenne, akkor nyilván az előkészítésre is több jutna abból, és ezáltal a projektek minősége is javulhatna. Az egyik nagy kihívás, amire még utalnék, az az, hogy a meglévő fórumokat is fel lehet használni ahhoz, hogy eh, a nehéz, komplikált eh, eh, jelentkezési eszközöket egyszerűsítsük, hiszen ezáltal a teljes jelentkezési folyamat és a projektek menedzsmentje is egyszerűsítsük. Ez nagy kihívást jelent, de ennek megoldásával a bürokráciát csökkenteni lehet, ami önmagában is felesleges a projektek kapcsán, és akkor az igazi tartalomra sokkal több pénzt tudnánk fordítani. És hát ez a nagy probléma, és ezzel szerettem volna befejezni. Ezeket a kihívásokat tehát meg kell oldani. Köszönöm az ajánlásokat is. And so, and now give the floor, or... Most pedig nem tudom, hogy hogyan folytat, folytassuk. Megadom a szót Vick úrnak 7 percre. <laughs> Yes, thank you, Chair. Uh, my name is Hensky. Köszönöm szépen. A Jugend für Europa uh, alapítványtól jöttem el a Cselekvő Ifjúságtól. Ez egy nemzeti hatóság Németországban, és el tudom mondani, hogy a három másik intézménnyel kooperálni én benne nem látok problémát, szerintem minden jól működik, jók a tapasztalataink, jó az együttműködés. Ezt el kellett, hogy mondjam. Zver úrhoz kapcsolódnék, amikor is a saját tapasztalatairól beszélt, hogy minden nehézség, ezeti nehézség dacára azért most már egy sikertörténetről van szó, egyre több a jelentkező 2016-ra ha csak az cselekvő ifjúságot vesszük alapul, nagyon sok a jelentkezés, ugyanannyi jött be az eddigi két jelentkezés a határidőre, mint 2014 teljes éve során. A felhasználható pénzeszközöket felhasználtuk, az új formációk, amelyek léteznek, ezek jól felálltak, minden kezdeti nehézség ellenére. Ezt nem akarom szőnyeg alá söpörni persze, de az európai tapasztalatokat, a mobilitási tapasztalatokat mind-mind nyomon követjük. Szerintem ugyanabban a hajóban ülünk, a kormányzás területén mindenki ugyanazokat az erőfeszítéseket teszi, annak érdekében, hogy közelebb vigyük ezeket a projekteket az érintettekhez. Nyilván azért van még javítani való, erre mindig emlékeztetni kell magunkat, és hát ez nem is meglepetés, hiszen ez egy új program, és hát egyfajta mergerről van szó, tehát gyakorlatilag fúzió történt a két program között, ezt ne felejtsük el. Tehát azok, akik még a cselekvő dolgoztak, emlékeztetniük kell magukat, hogy itt az ifjúságra koncentrálunk, az ő területekre fókuszáló politikáról van szó. Nem oktatási stratégiát képzelünk el, hanem ifjúságpolitikai politikát folytatunk, ifjúságügyi politikát. Persze ez be is korlátozza, hogy milyen jelleggel lehet a harmonizációt továbbvinni vagy módosítani. Sokan ugye azt mondták, hogy a harmonizációt most már be kell fejezni, legalábbis hát ez a benyomásunk, ez az első fázisban fontos is volt. Most jelen pillanatban viszont azt is látnunk kell, hogy az összes ágazat, és szerintem ez nem csak a cselekvésviság programra érvényes, hogyha a politikai szisztemikus hatásokat is vizsgáljuk az egyes ágazatokban, akkor ágazatspecifikus megközelítést kell választanunk. Mert a standardizáció, ami ugyan szükséges és sokszor segít, megkönnyíti az életet, persze, ez jogosult, van létjogosultsága, de ágazatspecifikus végrehajtási stratégiára van szükség. Az elmúlt két évben nagyon sok lépést tettünk ennek irányába, hogy ide eljussunk, és ez jó is, az elmúlt években volt változás, sokan fel is ismerték, hogy erre az ágazat specifikusságra szükség van, így lehet elérni a program célkitűzéseit, Azonban ezt a nemzeti hatóságoknak kell átültetni a gyakorlatba, ugyanúgy a szereplőknek, illetve hát az Európai Bizottságnak. Ez a kontextus, amiben gondolkodunk. Költségvetés. Lehet, hogy néhányan ezek közül önök nem tudják, de a Youth in Action-re van egy 10%-os költségvetési keret, ami jó. A pénzügyi rugalmasságot illetően itt van mozgásterünk, mert ez garantálja az, hogy van költségvetésünk, azt is, hogy ez esetleg növekedhet. Fel kell azonban ismerni, hogy a költségvetés 10%-ával 25%-ot szánunk a, szánhatunk a jelenkezőkre, nálunk a legmagasabb a finanszírozott projekt, és a legtöbb aktív szervezet is velünk áll kapcsolatban. Nagyon nagy az érteklődés tehát a programunk iránt, és csak azt mondhatom, hogy igen, hogyha a költségvetésünk nőhet, és ez 2017-re várható, illetve az azt követő évekre, akkor egyáltalán nem lesznek nehézségeink ennek felhasználásában. Sőt, mondhatnám inkább még több pénzre lenne szükségünk a cselekvéfűság program vonatkozásában, de hát ez bizonyára igaz a többi programra is, de én a sajátomról szólhatok csak. A potenciálokat illetően igen, az ágazatközi együttműködésre szükség van, ebben nagy potenciál rejlik. Nyilván ennek a teljes életét, életciklusát meg kell várni. Nem is arról van szó, hogy nem akarnák ezt a kedvezményezettek, sokkal inkább arról van szó, hogy ez egy nagyon bonyolult dolog hiszen támogatásra van szükség, megfelelő intézkedések szükségesek, Úgyhogy egyetértek azzal, ami eddig elhangzott, hogy valószínűleg egy külön fellépésre van szükség, ami tényleg ágazatközi kooperációnak, együttműködésnek nevezünk majd. Van, akinek az Erasmus Plus több adminisztrációt hozott, azt hiszem, azt senki nem mondja kétségbe, és ez pont a programnak a komplexitásából ered. Ez nehézséget okoz, okozott és fog is okozni, Mindenképpen igyekszünk csökkenteni az adminisztrációs terheket, de ezt nyomon kell kísérni, tehát az adminisztratív terhek, a bürokratikus terheknek a csökkentése mindannyiunk feladata. Szeretném még kiemelni, hogy az európai együttműködés a nemzeti hatóságok között tulajdonképpen az egyik sikertényező, a cselekvő ifjúság kezdeményezésen belül vannak közös eszközeink, közös stratégiánk, és erre szükség is van ahhoz, hogy a program végrehajtása harmonizáltan működhessen. A kulcsfontosságú elemek és kérdések annak érdekében, hogy tényleg egy európai szintű programhoz jussunk el, hozzáadott értékkel, erre szükség van. A standardizáció révén is eljuthatunk ide, de ennél még fontosabb, hogy szoros legyen a nemzeti hatóság közötti együttműködés, és ezt mindenki támogassa, többek között ugye a civil társadalmi képviselők is. Ez egy európai dimenziójú program, és európai hozzáadott értéket képvisel, tehát a hatóságoknak, az nemzeti hatóságoknak az együttműködését mindenképpen hangsúlyozni kell, és tovább kell erősíteni. Véleményem szerint ez is egy siker tényező. Tudjuk azt is, hogy a szereplők támogatják a tagállamokon belül is a a részvevő országok közül a programot, talán azért is, mert nagyon közel van a végfelhasználókhoz ez a program, és az impact faktor, ha úgy tetszik, tehát a hatás, amit kifejtünk, az is látható, érzékelhető. Fontos tehát a decentralizált fókuszt megtartani a program szintjén, de persze értem azt is, hogy például az európai NGO-k inkább specifikus intézkedéseket várnak, amelyeket centralizáltan is lehet kezelni, akár itt Brüsszelben. Ez viszont nem kérdőjelezi meg a programnak a decentralizált mi voltját, amit meg kell őrizni. Utolsó szó még. Úgy értelmeztem az egyik tanulmányban, hogy az Európai Parlament talán a szükséges felépéseket, költségvetési eszközöket, intézkedéseket esetleg felül vizsgálhatja a következő Erasmusos fázisban. Én azt gondolom, hogy ez a helyes irány, hogyha tényleg konszolidáljuk azt, amink, amink van, amivel dolgozhatunk. Elnök, köszönöm szépen. Russell Tóra az utolsó. Parancsoljon öné a szó. Hát igyekszem a legjobbat adni. Köszönöm szépen. Nemzeti hatóságok és az Erasmus Plus, a kettőjük közötti kapcsolat. Én arról fogok beszámolni, hogy a, az oktatás és a képzés során mit tapasztaltunk, és milyen hatást fejtettünk ki a különböző szervezetekre. 2014 és 2015 eléggé kemény évek voltak számunkra, talán azért is, mert semmiféle átmenet nem volt, és nem volt igazából átfedés sem az Erasmus plusszal. Minden a nyakunkba zuhant, az új projekt dizájnt be kellett mutatnunk, promotálnunk kellett, ismertséget szerezni, és így tovább, és így tovább. És nyilván mások is a fellépések az egyes területeken. Volt négy egységünk, ezeknek volt saját projektciklusuk, saját szabályuk, és az informálástól kezdve egészen a végső beszámolásig minden az ő feladatuk volt. Tehát tényleg kemény évek voltak ezek, és amiatt is, mert a struktúrát meg kellett változtatnunk a lifelong learning-től, és mindent adaptálni az Erasmus Plus programra. Kicsit úgy kellett eljárnunk, hogy menet közben tanultunk a terepen, már úgy, hogy dolgoztunk. Egyrészt ugye fontos volt az egyszerűsítés, de nagyon sok mindent is kellett tisztáznunk. Aztán koncepcionális változásokra is sor került, hiszen itt nem csak az oktatás terén volt szükség az egyszerűsítésre. És az Erasmus Plus pedig önálló márkává vált. Az is kérdés, hogy mi a profilja a nemzeti hatóságnak, mennyi pénzre van szüksége, milyen háttérre, hiszen más azért a, az elvárás az Erasmus Plus struktúrában. Korábban administratív munkát végzett, például egy file manager, őtőle most már tartalmakat is várunk. Akár a hatásra vonatkozóan, akár arra, hogy promótálják az egyes programokat, tehát változott a feladatkör. Sokkal komplexebbé vált tehát az elvárás, van is egy kis illúzióvesztés, de ahogyan el is mondta a kollégám, itt most már változásokat tapasztalunk. Felmerül ugye az a kérdés, hogy miért is jelentkezik egy intézmény Erasmus Plus programra, valamilyen profitot várnak-e, vagy valami mást. Nagyon sokan felhívnak engem és megkérdezik, hogy mi az a maximális összeg, amiért jelentkezhetek, és hát általában, amikor elmondjuk, akkor be is írják ezt az összeget. Nyilván a felsőoktatásnak van kapacitása, de a más alapú, alapokon működő intézményeknél nem egyszerű például megírni magát egy pályázatot, egy jó projekt pályázatot. Ha nincs meg a megfelelő struktúra egy-egy intézmény mögött, akkor nem biztos, hogy működni fog és aztán a nemzeti hatóságok is ugye a nyakukba kaptak egy rakás IT eszközt, és ezzel nehezen boldogulnak el. A másik oldal azonban talán előnyöm volt az, hogy az Erasmus Pluson belül én is vezető voltam, és volt tapasztalatom felhasználóként is, és az egyik legfontosabb iránymutatásom az az volt, hogy hogyan is működjön egy nemzeti hatóság, mit vár el a bizottság egy nemzeti hatóságtól, ez egy 2014-es dolog, amit itt látnak. Az Erasmus Plus promótálókat nagyra becsülik, akik támogatják egyébként a nemzeti hatóságokat. A következő kérdés az az, hogy hogyan kell magunkat megszervezni ebben a program struktúrában. A kulcsfontosságú felépések között differenciáljunk az egyes és a kettes között, valamilyen szakterület alapú megközelítést válaszunk-e, vagy tartalomra koncentráljunk, oktatási programokat diversifikáljunk e Flandriában például vannak szakképesítést adó intézmények, és kombináltan ad általános képzést is. Tehát mind oktatási, mind szakképzési programokra is pályázhat. Nos, hát ebből adódik már a kérdés, hogy mi az ambíciónk nemzeti hatóságként, mik az elvárások velünk szemben, és mik a hogyan promotáljuk a programunkat. Nagyon-nagyon meglepetésünkre több mint 200 intézmény elment, eljött arra a konferenciára, amit eh, szerveztünk. Azt hittük, hogy panaszkodni fognak az Erasmus Plus-ra ennek a fórumnak a keretében, de nagyobb voltak az elvárások velünk szemben eh, nemzeti hatóságként, ezt mondták el eh, azt gondolom, hogy azt a következtetést vonthatjuk le, hogy döntenünk kell, hogy a kooperáciát támogatjuk, vagy a nemzeti esedést, illetve tisztáznunk kell azt is, hogy partnerként kívánunk-e feltenni, vagy egyfajta lottóintézményként, bankként, vagy, vagy csak háttérintézményként, amelyik adminisztrál partnerek vagyunk-e. Mm, nagyon sokféle megfontolást kell szem előtt tartanunk, hiszen nagyon szélesen értelmezett a célközönségünk, a fiataloktól kezdve egészen az idősekig, és a konklúziónk, a következtetések végül is azok, hogy nem csak a pénzről szól ez az egész program, hanem a nemzetközi esedésről, és el kell magyarázni az érintetteknek, hogy nem a pénz vezérel sem bennünket, és nem kéne, hogy az intézményeket is ez vezérelje. Van egy pár díj, amit most kihagynék. Két fontos alapelve szeretnék még visszatérni. A nemzetközi esedést már említettem, a számlák menedzsmentjét is ide kell még sorolni, viszont most már nem külön programokra koncentrálom, mint a Leonardo és az Erasmus, hanem mivel egy kis ügynökség vagyunk, tulajdonképpen összefügg, fogjuk a különböző programokat, az alapoktatás és a középszintű oktatásra is koncentrálva, megkérdezve, hogy kinek mi a prioritása, és aztán ezt megvizsgálja, lépünk tovább, és próbáljuk nemzetközi esíteni a, az ajánlatainkat, annak érdekében, hogy akik ezt a programot használják, kihasználják, utána versenyképesek lehessenek a piacon. A ka 2 belül nem azért kell választani, nem azért kell választani az oktatási programot, mert valaki oktatási intézmény, hanem mert a struktúra ilyen. A legfontosabb ajánlásokra térnék még rá. Nemzeti hatóság vagyunk, ugye ezt elmondtam. A feladatunk az, hogy definiáljuk pontosan egy-egy ilyen hatóságnak a feladatát, hiszen tanácsot is adunk, jó projekteket kívánunk előmozdítani kisebb szereplők számára is, aztán a projekteket magasabb szintre kívánjuk emelni, ugye elég kemény időszak van mögöttünk, de most jutottunk el oda, hogy tényleg a terepen dolgozhassunk az érintettel, érintettekkel, és nem csak az administratív munkát vigyük el a hátunkon, hanem ki is teljesítsük. A költségvetésre vonatkozóan annyi, hogy van egy lineáris evolúció, lehet, hogy egy kicsit gyorsabban kéne rendelkezésre bocsátani és növelni a pénzeszközöket, mint ahogyan azt tervezték. A lineáris emelkedés a menedzsment díjakban és a kapacitás építésre fordított pénz igény is nyilván kéz a kézben jár, és hát 2020 után új fejezet nyílik majd az új MFF keretében. Az egyik utolsó ajánlásom, hogy a timing, az időzítés elég nehéz, hiszen a bizottságtól kapunk egy munkafog, munkaptervet, egy költségvetéset, de majd csak szeptemberben, viszont jövő februárban be kell adni már a projekteket. Tehát négy hónapunk lesz arra, hogy a lehetséges változásokat lekövessük, és ezeket kvázi letolmácsoljuk, lefordítsuk a valóságra, az egyes ágazatokra. Tehát sokkal hamarabb lenne szükség a számokra, annak érdekében, hogy fel tudjunk készülni a struktúránkban és a kommunikációnkban is. Az IT szót ki sem ejtem. Harmonizáció, itt voltak lehetőségek, és nem egy újra dizájnolásról van itt szó a programok kapcsán. Nagyon kis kiegészításokra gondolok, de ezeknek a hatása nagyon nagy lehet. Végeredményben pedig a 2016-os évtől kezdődően is ezt követően a stabilizációra van szükség, sokkal nagyobb professzionalizmust kellene kialakítanunk, ehhez kérünk teret, emeljük meg a költségvetést, és a KA2-es kulcs területre vissza fogunk térni jövőre is. És hogyha alapvetően meg akarjuk változtatni a programot, akkor nem most kellene megint módosításokat eszközölni, mert többet álltunk, mint amennyit hasznosítanak, majd 2020 után elég lesz. Köszönöm. Uh, uh, Köszönjük szépen. Köszönöm szépen, hogy megosztotta velünk a tapasztalatait. Mindez nagyon jó volt ez az előadás, nagyon összefoglalta konkrét példákkal is mindazokat a feladatokat, amikkel nap mint nap szembesülnek a csatatéren. Nagyon jó volt, nagyon szépen köszönjük. És most megadom a szót a kollégáknak, nem tudom, Zver kolléga most szeretne, vagy a végén? A végén, jó rendben, most Libácska kolléga kért szót, és a többiet, többit is följegyeztem. Köszönöm szépen, köszönöm elnök asszony. az utolsó előadó kérdésére utalnék, hogy a nemzeti ügynökségek egy márkát, egy brandet, vagy az internacionalizációt adják el. Amikor az Erasmus Plus programról beszélünk, egy olyan programról beszélünk, amelyik mögött egy igen jelentős brand van, az Erasmus Plusnak három jellegzetes van, egy nagyon ismert programról van szó, második az a program, amely egy ritkán, ritka, sikeres program az Európai Unióban, kevés van belőle sajnos, és harmadik, a, a válság időszakában az európai identitás megerősítése fontos, és ez egy olyan program, amelyik helyre állíthatja az egy egész generáció számára az európai identitás tudatot. Tehát vannak alternatívek a kérdésében, Igazán nem, mert ez egy olyan brand, amelyik elősegíti az internacionalizációt. Tehát ez a kérdés azt hiszem igen világos, egy egyértelmű célkitűzést kellene a szemünk előtt lebegtetni, és egy olyan kérdést szeretnék felvetni, amelyik felmerült egy kongresszusban, amit a szocialisták szerveztek a program részvevőivel. Gyakorlatilag azt láttam, hogy a gyakorlatban egy kicsit más a tapasztalat, és egy kicsit ellentétben van azzal, amit eh, az ügynökség eh, tapasztal. Úgy látszik, hogy az Ezason Plus program nem mindenki számára nyitott, hanem azok hajtanak hasznot belőle, akik akik csak akkor tudnak részt eh, eh, vele venni, akiknek a szülők tudnak segíteni. Tehát önmagában az ösztöndíj nem elég, szülői segítség is kell, és tehát csak azok tudnak részt venni benne, akiknek a szülein megvannak a lehetőségek erre. Eh, a szubszidium, az ösztöndíjak nagyon fontosak. Németországban például csökkentették a az ösztödék azoknak, akik külföldön tanulnak, de például Norvégia nem teszi ez. A diákok még mindig szembesülnek eh, az a problémával, hogy nem mindig eh, ismerik el nekik a pontokat, amit külföldön szereztek. A diákok 20%-a szembesül az eh, pontok elismerésének a problémájával, számomra botrányos, az, hogy ezt a problémát nem sikerül még mindig megoldani, ugyanakkor a nagyon sokszor ezek a tanulmányi segélyek ezeket adóztatják, ami szerintem batrányos. Mi azt akarjuk, hogy a tudósok eljussanak külföldre, de erre föl adókkal sújtjuk őket. Az a a diákoknak nem csak, hogy el kell tudni járniuk más országokba tanulni, hanem más gyárakban is tanulni, más iparágakban is tanulni. Tehát az ipart is be kell vonni. Nagy nehézségek vannak, ami a hozzáférést illeti, olyan információkhoz, amelyik lehetővé teszik a szakmai képzést. Különböző területeken más ennek a mm, tapasztalása, és igen, elnök asszony mondja, hogy egy kicsit rövidebben, de én szerettem volna egy első megjegyzéseimet eh, megosztani önökkel, ami a, a K2-t illeti, ami az innovációt illeti a bevált gyakorlatok cseréje, rendkívül fontos a Horizon 2020-as programot is figyelembe kell venni. A 2020-asra az összeg túl kevés azt mondják, hogy az információk túl bonyolultak, és így tovább. Tehát arra szeretném ösztönözni a nemzeti ügynökségeket, hogy jobban működjenek együtt. A decentralizáció rendkívül fontos, amit az egyik előadó megemlített, a központok mindig a ö, brüsszeli ügynökség vállán nyugszanak, és ezért kellene decentralizálni, hogy akkor a költségek is megosszanak. Szeretném megkérdezni a bizottságot, hogy hogyan lehet ezt a stréktját végrehajtani úgy, hogy mellette egyre szűkítik a költségvetését. Hogyan lehet lefedni további oktatási igényeket, és ne felejtsük el a bolonyai folyamatot is. Értem, ön a saját országában oktatási miniszter volt, de kérem tartsák be az időket. Zavászki kolléga. за Nagyon köszönöm ennek a tanulmánynak a bemutatását, és azt gondolom, hogy nagyon hasznos lesz számunkra, hiszen nagyon alaposan lett előkészítve, de nem csak ezért lesz hasznos számunkra, hanem azért is, mert különböző szövetségek, polgárok keresnek meg bennünket, akik kiöntik a szívüket, és elmondják nekünk, hogy mennyi problémájuk van ezen a területen, és az Erasmus plus az a problémájuk, hogy túl bonyolultnak tartják. Tehát, hogyha valaki kérvényt szeretne benyújtani, hogy hozzájárulhasson ezekhez a forrásokhoz, akkor ez nem lehetséges, vagy egyéb más okok miatt ez nem sikerül. És pedig ez egy nagyon sikeres program, nagyon vonzó program, az emberek jól ismerik széles körben, és nagyon hasznos is, mert hiszen a fiataloknál a már meglévő képességeket építi ki még jobban, és ezért pontosan a fiatalok számára rendkívül fontos, hogy az élet út során végzett tanulásra vezeti rá őket. Tehát ezért gondolom azt, hogy végig kéne gondolni azokat a folyamatokat, hogy hogyan tudnánk ezeket a gondokat kiiktatni, és hát persze erre, ehhez időre van szükség, és ha pedig a bizottság is ebben megteheti a saját szerepét, és persze a nemzeti ügynökségek is nagyon sokat segíthetnének, illetve hát a, a legjobb gyakorlatok, hogyha ezeket megvizsgálnák, akkor szintén rendkívül nagy segítségünkre lehetnek a problémák gyors kiiktatásához. A hatékonyság növelése, a pénzek jobb felhasználása, és hogy jó mechanizmusokra van szükségünk. Köszönöm. Köszönöm szépen, Szújdrova kolléga nőnek adom meg a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen. És igen, én is szeretnék feltenni egy kérdést. Milyen szerepet játszik ebben a körben, vagy játszanak ebben a körben a nemzeti ügynökségek? Hiszen ö, információkat várunk tőlük helyi szinten. Azonban persze visszajelzési funkciójuk is van. És ö, nem csak a bizottság felé, hanem ö, nemzeti szinten is, és számunkra is itt a parlament számára is. De ez a visszajelzés jelen pillanatban még nem kielégítő, hiszen ön és a bizottság egy olyan projektről kapott visszajelzést, amit egy főiskola nyújtott be, és négy hónap elteltével még mindig nem kaptak választ, és ezért nem is tudják, hogy 2016-ban vagy 2017-ben ezt lebonyolíthatják. Tehát mire jó akkor ez a nemzetközi kooperáció, hogyha az egyetemek, iskolák nem is kaphatnak arra eleve lehetőséget, hogy észszerűen felkészülhessenek a projektjeikre, és ez most egy egészen konkrét projekt kapcsán konkrét tapasztalat, amiről beszámoltam. Tehát azt nem gondolom azt, hogy jó ez a rendszer jelen pillanatban. Én szerintem feltétlenül le kell egyszerűsítenünk a szabályokat, és itt nem a nyomtatványok kitöltését kell csak leegyszerűsíteni, mást is. Nagyon fontos, hogy a várakozási idők, amik valaki vár arra, hogy egy döntést meghozzanak, számomra túl hosszúnak tűnik és azt gondolom, hogy ez már a projekt kvalitatív végrehajtását is befolyásolja. Van egy másik megjegyzésem, mert elhangzott az, hogy jövőre már 30 éves lesz az Erasmus program, és szerintem ez lesz a megfelelő időpont arra, hogy a program többletértékét elemezzük és értékeljük a programot, mert a tanulmányok, amelyeket hallottunk egyrésztről, nagyon érdekesek persze, de azért úgy gondolom, hogy nem kielégítő információs alapot nyújtanak. Nagyon köszönöm ezeket a tanulmányokat, de mégis nem tudom például azt, hogy a cseh köztársaságban az ügynökség szintén részt vette-e ebben, én egyébként kapcsolatban állok ezzel az ügynökséggel, tehát közvetlenül meg tudom őket kérdezni. De hogyha 30 év eltelt évvel szeretnénk értékelni a programot, és 2020-ra szeretnénk egy új programot indítani, akkor én azt gondolom, hogy a gyengeségek és erősségek elemzését nagyszerűen végre kell, méremenően végre kell hajtanunk ahhoz, hogy egy jó programot tudjunk létrehozni, és én azt gondolom, hogy most nem, nem gondolom azt, hogy alapvetően át kell alakítani ezt a programot, de én azt gondolom, hogy a 20-20-as újrainduláshoz ez az elemzés rendkívül fontos, hiszen a gyengeségek, erősségek ellenőrzés nélkül nem megy semmi. Köszönöm. Igen, ez egy jó indítás volt. Lucsi Morganonak adni meg a szót, igen, köszönöm szépen. Nem akarom megismételni mindazt, amit a kollégák már elmondtak, de úgy gondolom, hogy ami az EU európai kihívásokat illeti nevezetesen az, hogy a szabadságainkat és a demokráciánk védelmét illeti, ami azt hiszem, hogy jelenleg egy rendkívül fontos dolog. Nem csak támogatni kell, hanem megvédeni. Nagyon fontos az inkluzív társadalom létrehozás és a radikalizációnak a háttérbe az. Szeretném megkérdezni, milyen módon lehet ezeket az értékeket védeni a civil um, társadalomban, pontosabban a fiatalok, az ifjúsági civil szervezetekre gondolok. Azt tudjuk, hogy a, az Erasmus Plus-ban van egy olyan fejezet, amelyik nekik nyújt támogatást, ugyanakkor azt láttam, hogy ez csak részben volt hatékony. Miért? Mert a nő a nagyobb összegek 2017 után állnak majd rendelkezésre, tehát valamennyire álltak az operatív támogatások, az operatív források. Ezért a forrás hiány miatt a civil szervezetek nem tudtak elvégezni a feladatukat. A kérdés tehát az, hogy egyetértenek-e önök abban, hogy ezt a kapcsolatot meg kell erősíteni a civil szervezetekkel, hogyha kihagyjuk ebből a civil szervezeteket, és mindent intézmény úton csináljuk meg, akkor talán nem lesz jó. Truppel kollégasz nőnek adom meg a szót. Parancsoljon! Um, Köszönöm szépen a bemutatókat, és uh, azt gondolom, hogy néhány javaslatukat támogatom is ezek alapján, és ez nem új persze, de hát mindig újra és újra azt halljuk, rú, nagyobb rugalmasságotra lenne szükség a költségvetésen belül, hogy lehetőség legyen arra, hogy egyik részből a másikba pénzeket lehessen átcsoportosítani a programon belül. Akkor a kis kérvényezőknek a erősebb támogatása, tehát hogy ezt újra és újra lehet hallani, tehát hogy tehát jobb hálózat alapú platformokra van szükség, internet alapú platformokra, hogy a, a folyamatokat egyszerűsíteni lehessen. Tehát ezek mind-mind nagyon jó javaslatok arra, hogy jobban lehessen menedzselni magát a programot. Lenne egy kérdésem. Különböző kiinduló pontokról mutatta be a problémákat a munkája során. Ugye azt is elmondta, hogy amikor az egyik kolléga így dolgozik az egyik problémával, másik pedig a másik utat választja. Tehát szeretném megtudni, hogy mi az előnye annak, hogy ez így történik tehát hogy a, hogy a régi programokat is használják, illetve hogy újakat is párhuzamosan bevezetnek. Én azt gondolom, hogy ha a gyakorlatban beszélünk az érintettekkel, akkor ők azt mondják, hogy a régi program egyszerűen abban segít, hogy az ember jobban elboldogul az új programokba. Tehát örülnék, hogyha erre is kitérnének majd, hogy jobban tudjunk boldogulni ezekkel. Nos, én most megadnám a szót a bizottságnak itt van velünk a Philip van der Böll, aki a programozás, és senki nincs a cseh ügynökség részéről. Kár, mert elhangzottak kérdések hozzájuk. Jó lett volna egy választ kapni. Aztán ha önök úgy gondolják, hogy tudnak válaszokat adni az elhangzott kérdések, kérdésekre, visszadom a szót a szakértőknek, majd zárásként Szvernek, és most meg szeretném ragadni az alkalmat, hogy Madame Guillon vendégeit üdvözöljem. Hét szakértőről van szó, akik Burgignonról jönnek, akik az élethosszig tartó képzés szakértői, nagyon örülünk, hogy itt vannak. Most a bizottsági a szó, parancsoljon. Um, uh, köszönöm szépen. Elnök asszony, nagyon szépen köszönöm a kiváló előadásokat, és a két nemzeti hatóságnak is a beszámolóját. Nagyon hasznosnak tartjuk ezeket a beszámolókat is, nagyon sokat segítenek abban, hogy javítsuk az Erasmus Plus program jelenlegi állapotát, hiszen ez egy kulcsfontosságú program, ahogy mindannyian tudjuk. Elmondták önök is, hogy fel kell ismerni, hogy az Erasmus Plus nem a legsikeresebb program Európában valaha, és a jelenlegi környezetben egy ilyen programra nagyobb szükség van, mint valaha. Ha picit visszatekintünk, talán azt is elmondhatjuk, hogy nagyon messzire jutottunk, és valóban jövőre lesz a 30. évfordulója a legelső Erasmus programnak. Nagyon nehéz tárgyalások után jutottunk el, és hát a tanács az elején abszolút nem tartotta fontosnak, hogy az e- oktatásra is kiterjesszünk egy ilyen programot, hogy legyen mögötte finanszírozás. Most pedig 30 évvel később, hál' Istennek és a parlamentnek köszönhetőnek nagy részt, itt van az Erasmus Plus, ami különböző ágazatokat fed le, ami a fiatalokra koncentrál, az oktatásra koncentrál, és a legismertebb program mind a 28 tagállamban. Elhangzott a, a jelentés során is, hogy nagy előrelépésnek is tekintik, amikor értékelik az Erasmus Plus programot, és hát erre is használtuk föl az elmúlt 30 évet, és szerintem nagy lépést kell még tennünk annak érdekében, hogy integráljuk mindazt, ami összetartozik, és amit korábban a különböző programok külön-külön fettek le. Az Erasmus Plus jól teljesít, tulajdonképpen már az elejétől kezdve, mit is értünk el idáig. A programnak köszönhetően több mint 2 millió európainak lehetősége nyílt a mobilitással külföldre menni tanulni. 2,3 millió résztvevő aktívan részt vett a különböző programatta fellépésekben. A nemzeti hatóságoknak és a végrehajtó ügynökségeknek köszönhetően több mint 50 ezer projektet tudtunk finanszírozni, és 170 ezer nagyjából azoknak a száma, akik intézményként támogatást kaptak tőlünk. Nyilván muszáj volt előrébb lépnünk az Erasmus Plus kapcsán. 37%-a a vészevőknek olyan háttérből származó ember, aki hátrányos helyzetűnek nevezhető. Elég keményen dolgoztunk azon, hogy hogyan tudjuk reformokat foganosítani az ösztöndiak terén, és leginkább olyanokra gondolok itt, akik tényleg rászorulnak ezekre a 100-200 euró közötti ösztöndíjakra azok közül, a diákok közül, akik hátrányos helyzetűek. Aztán sikerült megkülönböztetni a megérhetési költségeket a befogadó országban és a származási országban. Tehát nyilván, hogyha magasabb az életminőség és a megélhetési költségek magasabbak, akkor ehhez adaptáljuk az ösztöndíjakat. Nagyon nagy a mobilitás a felsőoktatási intézményben tanuló ö, diákok között. Ezek hátterében is volt elmozdulás, és úgy gondoljuk, hogy nagyon nagy előrelépések történtek. A százszázalékos költségvetés végrehajtás szerintem nagyszerű. Én nem tudok más olyan programról Európában, amely ezt fel tudja mutatni, tehát ezt a százszázalékos kihasználtságot és ez arra vezethető vissza, hogy tényleg sikeres az Erasmus Plus. Nagy a kereslet iránta, ez pozitív elemnek tekinthető, de mint ahogyan tudjuk, tudják, hogy azért ennek van árnyoldala is, mert évente nagyon sok jó minőségű projektet el kell utasítanunk. A partnerségeknek a siker kvótája is 20%, tehát itt azt jelenti, hogy 80% nem kap támogatást, tehát ez nem túl jó szám. Mit jelent ez? Hát az, hogy a nemzeti hatóságoknak nagyon sokat kell dolgozni azon, hogy az értékelés meglegyen, jó legyen, jó minőségű legyen, és hogy a, a költségeket megfelelően osszuk el a jelentkezők között. Egy másik sikertényező a jelenlegi programban a rugalmasság. Azt gondolom, hogy teljesen világos, és ezt a parlament és a tanács is kiemelte, hogy olyan programra van szükség, amely tényleg politikai célkitűzéseket valósít meg. 2011-ben indítottuk el ezt a fajta gondolkodást, a politikai kontextus is megváltozott, ugye? Most itt van a migrációs válság, sokkal többet kell a szociális inklúzióra, a szociális bef- társadalmi befogadásra költenünk, aztán ott van az új kompetenciák agendája, amit elfogadott a bizottság, de az éves programnak köszönhetően ezeket a prioritásokat át tudjuk egy kicsit alakítani mi is az új kihívásokhoz adaptáltan. Egy másik nagyon fontos dolog, amiről nem szabad az implementációs nehézségekről beszélve elfelejtenünk, hogy a végrehajtó, illetve a nemzeti ügynökségeknek nagyon fontos feladata volt 2014-15 során. Hiszen a régi programokat le kellett zárni, a régi IT-s eszközöket ki kellett futtatni, a régi programokat ki kellett futtatni, miközben már párhuzamosan működtek az új programok az új eszközökkel, amelyeknek a működése még azért nem volt tökéletes. Tehát ez nem volt egyszerű időszak, de a mi következtetésünk az, hogy a jó csapás irányt választottuk, és aztán eh, az elismertségi szintet is említeném még. 85% a krediteknek, amelyeket eh, külföldön szereznek a diákok, azokat, e, azokat elismerik eh, a befogadó intézmények. És itt azt várjuk, hogy még inkább növekedni fog az arány, mert nyomást is gyakorolunk arra, hogy elismerjék ezeket a megszerzett krediteket tehát teljes mértékű, százszázalékos elismertségre hajtunk. Ha megnézzük, hogy mit értünk el, meg vagyunk arról győződve, hogy a célkitűzéseinket mindenképpen elérjük, de még ezeken túl is fogunk lőni. Persze, az is megemlítendő, hogy a problémák előtt nem húgyhatunk szemet ezekkel, szembe kell menni. A feedbackben, amit kapni szoktunk az érintettektől, ezt így mindig kiemelik, nem is fogunk ettől eltántorodni. Ma is elhangzott, hogy az IT az egyik legnagyobb kihívás, az informatikai rendszer. Hét különböző programról, különböző folyamatok, szabályok eh, és struktúra, amelyek ezek, közül, ezek mögött meghúzódott, elmozdulni egy egységes program felé, új IT-s eh, eszközök felé, szinte nulláról kezdve mindent, bizonyos esetekben vállalati eszközöket is használunk, corporate túlokat, amelyek a programok specifitását le tudják követni. Ez tényleg nagy kihívás. Tudjuk is, hogy ezek a pénzügyi ügynökségek számára hát egyfajta állandósult ö, rémálmot jelentenek, de ezt megértjük, ismerjük a problémát, van egy cselekvési tervünk, amelyet a nemzeti hatóságokkal közösen igyekszünk megszüntetni ezeket a problémákat, megoldani, és 2017-re én azt gondolom, nagyon stabil, jól működő IT-s bázisunk és környezetünk lesz, amiben működni tudunk. Hozzá kell még fűznünk, hogy a kedvezményezettek számára sokáig tart, mielőtt egy számukra kézefoghatóvá és láthatóvá válnak a javulások, az előrelépések, mert mielőtt ezek eh, a terepen érezhetők, hát több hónap, lehet, hogy több év is eltelik. Úgyhogy mindenkinek türelmesnek kell lennie, erre föl kell szólítani, erre a türelemre a kedvezményezettek is, de jó úton járunk. Még egy dolog, amit, amivel folyamatosan találkozunk, a kisebb intézkedése, intézmények és az ő bevonásuk a kisebb szervezetekkel kapcsolatosan azt kell mondanom, hogy szerintem nem volt jó a, az arány, mert túlságosan is a nagy, programok, nagy projektekre koncentráltunk. Most viszont több a költségvetési eszköz, tudunk a kisebbekre is koncentrálni. A 2016-os jelentkezésekben, pályázatokban látjuk, hogy kisebb intézmények is jelentkeznek kisebb volumenű pénzeszközökért. Úgy szerintem most már meg lesz a jó egyensúly. Még egy dolog, ahol eh, egyensúlyra kell törekednünk a, a brand elnevezések, amelyeket a korábbi programok eh, generációjában használtunk. Az Erasmus Plus az ágazatot átfogó előnyöket fogja tudni eh, biztosítani. Nyilván több jó minőségű felsőoktatási intézményre van szükség, Nagyobb együttműködésre van szükség az ágazatok között. És az új kedvezményegezetteket is be kell vonnunk a folyamatba. És még egyszer mondom, hogy a 30 éves évfordulót fogunk hamarosan ünnepelni. Az, hogy majd elmagyarázzuk az Erasmusról, az Erasmus Plus felé történő elmozdulást, akkor talán ez sikerülni is fog. Egy utolsó mondatot engedjenek meg. Elismerjük, hogy a pénzügyi menedzsmentet illetően valóban a unit, tehát az egység, egységnyi kifizetéseket használjuk még. Ezeket egyébként a kedvezményezettek felé mindig ki is utaljuk, bízunk benne csökkenni fog az adminisztráció ami az értékeléseket illeti, a pályázatok értékelését illeti, nyilván rengeteg információra van szükség ahhoz, hogy körültekintően tudjunk dönteni. A jelentkezési nyomtatványoknak a hosszát és komplexitását már most vizsgáljuk, ezeket remélhetőleg 2017-re sikerül egyszerűsíteni, és így egyszerűbbé válik a pályázók számára is a jelentkezés. Itt most abban is nagyon is köszönöm, hogy meghallgattak. Thank you so much. We count on cooperation. Köszönöm szépen. Számítunk a bizottság együttműködésére, és most meg szeretem adni a szót a szakértőknek. Kevés idő áll rendelkezésükre, mert utána jön Szver kollega. Még egy dolgot szeretnék mondani. Mindannyiuk szeretnének válaszolni, vagy csak néhányuk? Minden esetre egy-egy percet kapnak, mert az idő sajnos rohan. 55-kor be kell fejeznünk. Yes, the names. I mean, this is a recurring issue. Eh? That's not the... Igen. Hát a nevek kérdése valóban újra és újra felmerül, mert hiszen persze nem mindenki nyerheti nyerhet ebben a dologban. Mert hiszen a, a, voltak versenyek ezekkel a nevekkel kapcsolatban, és tehát ez az illethozik tartó tanulás, én sem nagyon szeretem, mondjuk ez inkább technikai kérdés, és az Erasmus plusz Hát igen. Mi hogyan is kezelünk bizonyos tevékenységeket, aktivitásokat, nem annyira különböző ágazatokra bontva, és az egyes nevek nem mutatkoztak olyan erősnek. És tehát a bizottság az inkább ebbe az irányba mozdult el, és a, egy olyan ügynökség, aki ezt komolyan veszi, azt át kell szervezni, ez hangzott el, tehát különböző mobilitás és egyéb más szempontok szempontjából. Um, Tehát én azt gondolom, hogy nem ez az egyetlen megoldás arra, hogy az Erasmus Plus hatékonyságát javítsuk, és az egyes projektek hatékonyságát javítsuk. Azt gondolom, hogy több hatékonyságra van szükség az egyes részlet lépésekben és a projektek adminisztrációjában is. Tehát meg kell jobban határoznunk ezeket az egyes lépéseket, tehát új ötletekre van szükségünk, amelyek a különböző eljárásokat, projekteket, szolgáltatásokat megújítják, és az ügyfél szervezetek számára egyszerűsítik, és ez jóval kevesebb adminisztratív igazgatási ráfordítást tesz majd szükségesé. Tehát én azt gondolom, hogy itt nagyon sok mindent lehet még racionalizálni. Tehát azt gondolom, hogy az eredményt és a hatékonyságot még nagy mértékben javítani tudjuk ezekkel a lépésekkel. Ike úr, tessék. Köszönöm szépen a kis szervezetek gondolata. Én azt gondolom, hogy egyértelműen támogatnunk kell ezt, hiszen látjuk, hogy van egy olyan tendencia, hogy egyre nagyobb szervezetek kerülnek kiválasztásra, mert hogy ők több erőforrással rendelkeznek. Nekünk a kis szervezetek számára is teret kell biztosítanunk, hogy bevonásra kerülhessenek a programban, és azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a nemzeti ügynökségek is szolgáltatásként ebben járjanak közül, hiszen mi vagyunk az első lép csőfok, vagy, vagy láncszem, mint nemzeti ügynökség, és hogyha azt halljuk, hogy szektorspecifikusan kell dolgoznunk, hát én azt gondolom, hogy nagyon sokszor elhangzott az, hogy a Youth in Action-re egy olyan névre van szükségünk, ami érthető mindenhol, azonban bizonyos programok egyes országokban egészen eltérően uh, alakulnak, tehát azt gondolom, hogy inkább talán a sokszínűségben egyesülve, talán valami ilyesmi név illene legjobban erre a programra. Igen, én nagyon gyakran hallom a az ifjúsági szektorban, hogy az ifjúság akcióban ez, ez a cím, ez jól passzol, de én szerintem ez inkább csak egy alap irányvonal lehet, ami azt mutatja, hogy ez Erasmus Plus a fiatalok számára rengeteget kínál, de ö, azt gondolom, hogy a Comenius Erasmus és egyéb más programjaink is vannak, tehát és azt gondolom, hogy a korábbi programok teljesen máshogy alakultak, és hogyha ezt a megnevezést választanánk, azt gondolom, hogy ez elég sok értelmezési zavart okozna. Tehát én azt gondolom, hogy az Erasmus Plus az a diákok mobilitását jelenti a felsőoktatás terén. A nemzeti politikában azonban hiányolom azokat az oktatási minisztereket, akik azt mondják, hogy szükségünk van mobilitásra felsőoktatásban, de azoknak a mobilitására is, akik szakmai képzéseken vesznek részt, illetve hát a tanárok számára is nagyon fontos lenne a mobilitás, hiszen nagyon sok ö, olyan lehetőséget kell teremteni, hogy ne csak a hallgatók mobilitását hangsúlyozzuk, hanem a sok más érintett mobilitását is, és akkor ö, átadom a szót. Köszönöm szépen, nagyon fontos válaszokat adtunk. Valire Corrado, aki egy most egy nagyon fontos díjat kapott most Spanyolországban, ő az anyja az Erasmus programnak, olyan emberről van szó tehát, aki bávaskodott az Erasmus születésénél, és most megkapta megfelelő díjat, ugyanahol most már nem foglalkozik aktívan ezzel, de megkapta megfelelő elismerését. Mi minden esetre azt szeretnénk, és azt látjuk, hogy jobban kell felértékelni ezt a programot, mert nagyon fontos dologról van szó. A sport egy új terület ebben a programban. Ha jól értettem, a stratégiai kapcsolatok az országokkal, tehát a, a transversális kapcsolatok, az ismereti szövetségek és más dolgok, más ilyen dolgok, azok a nagy kihívások, amelyekkel szembesül az Erasmus Erasmus program, ezek segíthetek majd egy ugrást nyújtani minőségileg az oktatásnak az európai szinten. Én biztos vagyok abban, hogy az elődő ezzel fog foglalkozni. A Master Guarantee kérdése, amely egyenlőre nem aratott nagy sikert a fiatalok körében, ugyanakkor úgy vélem, hogy szerintem a targetet elkerültünk, az Erasmus szó, mint ahogy önök tudják, ez egy csodálatos dolog, de nagyon sokan félreértették, mert azt gondolták, hogy ez csak az egyetemistákra, egyetemistáknak szólt, ezért nagyon kell vigyázni a márkára, mert a márka részben meg is határozza a közönséget. Úgy, úgy vélem, hogy nagyon sokan félreértették, tehát nem csak opciók vannak. Van az Erasmus program, amelyik egy nagy összefoglaló név lehet, de ugyanakkor tisztázni kell, hogy azon belül különböző programok kiknek szólnak, és kik vehetnek részt ebben. Szver kollégának adom vissza a szót. Parancsoljon. Hála lépa za besedo, gospa predsednica. K tem vašim zaključkom bi dodal še nekaj svojih zaključkov, ki sem jih pripravil na podlagi. Köszönöm szépen. És Szeretnék néhány következtetést a, a sajátjaim közül elmondani, amelyek egyébként nagyon is hasonlóak az önök következtetéseihez. Vechte, Ketulen és Vike és Trácel úr által elmondottakhoz csatlakoznék. Természetesen figyelembe vettem azt, amit az, a szakbizottságbeli kollégák is elmondtak, azok az adatok, amelyeket professzor Vechte bemutatott, azt gondolom, hogy nagyon pozitívan értékelendőek. Hogyha ezeket megvitatjuk a nemzeti ügynökségekkel, akkor már azt gondolom, hogy ezek a számok azért már más, hogy néznek ki. Tehát azt gondolom, hogy ez a tanulmány persze nem azt jelenti, hogy a nemzeti ügynökségeket vizsgáltuk, ez jóval nagyobb a hatásköre. Tehát azt gondoljuk, hogy a szektoron túlnyúló együttműködés javult, az eszköztár is javult, azonban időben egy kicsit le vagyunk maradva, és egyetértek abban önökkel, hogy többet kell tennünk annak érdekében, hogy a költségvetést emelni tudjuk, de hát ez persze nem olyan egyszerű dolog ezért azt gondolom, hogy a mai napon fontos üzenetet adtunk azok számára, akik a felsőoktatásban a képzés területén dolgoznak a mindennapokban, és tehát a változtatások igényeit, hogyha figyelembe veszük, azt gondolom, hogy a biztos Nobel-díjat kaphat akkor, hogyha a, úgy dönt, hogy ezt az egész rendszert nem kell azért teljesen átalakítani, tehát nem kell feltalálni a kereket újra, és hogyha megállapítjuk azt, hogy néhány ügynökség nehézségekbe ütközött akkor, amikor az új rendszert, vagy az új mechanizmusokat megpróbálta bevezetni, tehát, hogy kevesebb eszközt kellene az érintettek kezébe adni, de hasznosabb eszközt talán így lehetne ezt összefoglalni. És azt gondolom, hogy remélem, hogy a rendszer a következő időszakban is stabil marad, és további változás indulhat el, mert hiszen különben e- ez sokkot jelentene a felhasználók számára. Tehát azt gondolom, hogy a nemzet, nemzeti ügynökségek és a bizottság részéről is lehetne javítani még ezen az együttműködésen. És a végrehajtó ügynökséggel természetesen folytatott együttműködés nagyon fontos szerepet játszik, hiszen a Brüsszelben van az a hely, ahol ezek eldőlnek. Tehát én azt gondolom, hogy jó megoldásokat hallottunk, azonban gondolkoznunk, gondoskodnunk kell arról is, hogy bizonyos rugalmasság és autonomitás maradjon meg bizonyos szektorokban, és ezt az önök előadásaiból vezettem le. Azt gondolom, hogy az is észszerű, hogy a szoros együttműködés során a nemzeti ügynökségekkel az ifjúságpolitika terén, ez azt jelenti, hogy erős partnereivé válnának ezek az ügynökségek a bizottság együttműködése során. Én azt gondolom, hogy a további hetekben, hónapokban tovább fogjuk elemezni ezt a kérdést, tehát egyetlen hét alatt ezt a dossziét átvizsgálnia, kidolgozni a pro és kontra érveket, hát én azt gondolom, hogy ez nem lehetséges, de minden esetben nagyon köszönöm a hozzáadott értéket az önök előadásai révén, és ugye a jelentés előkészítésében közreműködtek. És van egy további dolog, amit ki szeretnék emelni, hogy az Európai Bizottság képviselője kiemelte azt, hogy nem helyes az, hogyha a nagyobb szervezetek előnyt élveznek a többiekkel szemben. Én azt mondom, hogy nagyon fontos, hogy a kisebb részvevőket is támogatnunk kell, tehát így tudjuk az Erasmus Plus sikeresebbé tenni, mint ahogy most jelenleg sikeres, hogyha ezt például sikerül elérnünk. Még egy záró megjegyzést, engedj legyenek meg. Azt gondolom, hogy az Erasmus Plus nem csak nagy potenciálokat rejt, hanem tehát a potenciálokat ugye az ifjúságpolitika az oktatás terén lehet kifejteni, hanem abban is segít, hogy az érintettek tudatát a erősíti, és segít őket a demokráciánk hasznos részeivé tenni. Tehát azt gondolom, hogy ezek ugyan nagyon érdekes órák voltak. Tehát holnap folytatjuk a munkánkat a Kreatív Európával. Azt hiszem, hogy ez egy rendkívül fontos alkalom volt, beszéltünk a az ügynökségekkel, olyan ügynökségekről van szó, akik a program végrehajtásának a 70%-át tartják a kezükben, tehát rendkívül fontos szereplők ebben. Szver kollégának nagyon sok témát adtunk, és anyagot adtunk azért, hogy kidolgozza a jelentését. Bezárom ezt a napirendi pontot, és ezután van egy csodálatos egy találkozónk az ITRE szakbizottsággal 5 perc múlva. Köszönöm szépen, arra kérem önöket, hogy maradjanak, a kreatív iparról, iparról fogunk beszélni, ami szerintem egy